Okay, colleagues, can I... Kedves kollégák, akkor szeretném megkezdeni az ülést. Talán meglepetéssel fogadjátok, de ma reggel nem szorít az idő. De az egyetlen, elég, az egyetlen feladatom az, hogy elég elhúzzam a dolgaimat ahhoz, hogy megkapja mindenki időben a kávéját és a teáját. Peter épp itt mondja mellettem, hogy ez azért nagyon fontos szempont, hát nyilván Nézzük akkor az elnök közleményeit, illetve a koordinátorok ülésének eredményeit november 14-i, illetve november 25-i információm is van. November 14-én a 219-291-es szerződési cikk, amely a szabályozói eljárást írja elő ellenőrzéssel. Ezzel kapcsolatban a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az állandó jelentéstevők lesznek az ennél a véleménynél Elkadráui úr, aztán a repülőterekkel kapcsolatos csomag. A bizottság hajlandó megkezdeni a tárgyalásokat a zajártalommal kapcsolatos javaslatról, amennyiben a tanács szintén hajlandó az utasjogokról tárgyalni, és ami a komitológiát illeti, a koordinátorok november 24-i eh, javaslattal kapcsolatban az intézkedések, amelyek a vasúti közlekedéssel kapcsolatos zajcsökkentésre vonatkoznak, ezekről lehetne tárgyalni. Ami pedig a tegnapi koordináti ülést illeti, tegnap a DG Safe beszámolt az üzemeltetői korlátozásról a közösségen belül, a koordinátorok figyelembe vették a bizottság által biztosított tájékoztatást, és az elnök arra emlékeztette őket arra, hogy ha nincs ellenvetés, péntekig, november 29-ig a levelet elküldjük a bizottságnak. Ami pedig az EU-USA kereskedelmi megállapodást illeti, illetve egy állandó közlekedésügyi jelentéstevő kinevezése, az elnököt nevezték ki, a bizottság állandó jelentős tevőjévé. Aztán a komitológiát tekintetében a 28-as hírlevéllel kapcsolatban a levél tervezetnek egy új verzióját fogadták el a jogi bizottságnak, annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződéssel egyensúlyba hozzák a jogszabályokat. November 29-e déli 12 órának a határideje. Egyéb kérdésekkel kapcsolatban pedig egy kis vita alakult ki a második olvasati javaslattal kapcsolatban a tahográf témájában. Ez lenne tehát a koordinátorok ülésének. Mindenki elégedett ezzel, igen? Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm, és akkor pedig egy kicsit kifacsarnám a teafilteremet, és aztán rá is térünk majd a Fidanza jelentés szavazására, alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetés ennek a témája. Mindenkinek itt van a szavazókártyája, akkor egy próbaszavazást tegyünk. Megnyitom a szavazást, tehát próbaszavazás. Ellenőrizzük, hogy a néppárt részéről hányan vannak itt. Mindenki szavazott? Biztos? Mindenki szavazott? Egészen biztosak benne? Na úgy tűnik, hogy most már igen, akkor a szavazást lezárom. És gratulálok a néppártnak, ugyanis ma reggel kivételesen nincsenek többen. Ez pedig az bizonyítja, hogy Matyő azért jól megfegyelmezte a néppárti kollégáit. Készen állnak? Akkor először is nézzük a 73-74-es módosítót. Mellette ki van ellene tartózkodás, elutasítottuk. Egyes kompromisszum. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellette ki van? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tudom én, hogy a négyes jön, tehát négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos A cikk jön akkor. 342-es módosítás illetve az 54-es mellette ki van ellene tartózkodás elutasítva. 341 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 55, 342, második része 56, 62, 72 blokkban szavazunk mellette ki van. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt a tömböt, tehát a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. És elfogadtuk. 343, tehát 343 mellette ellene tartózkodás. ellenőrizők a 343-ast, és a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És elutasítottuk. 58 kiegészítés mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59, 60, 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 344 mellette, ellene, Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Mindenki szavazott, akkor a szavazást lezárom. És valóban elutasítottuk. A következő nyelvé 345 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 346 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es jön, ittre 41 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 65-es, 347-es együtt, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 348 fogyott vált, 66-os jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 350. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Itre 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 351 kiegészítés mellette ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, ha lehet. 351-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom, és elfogadtuk. 67-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 353 mellette ellene tartózkodás, elfogadtok. Fükelékek jönnek, hetes kompromisszum. Mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum jön, tehát tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom a tízes módosítóról. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítottuk. Akkor jöjjön a 94-es, mellette ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös, okafogyottá vált. 11-es mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk. 97-es mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk. 98-as mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk. 13 from the rapporteur. 13-as a raportörtől mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117 de Grandes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136-os Bilbao mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 139 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 142 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizni fogjuk a 142-est, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141-es, mint kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Akkor most a záró szavazás következik. A módosított szövegről szavazunk. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 30 támogató szavazat, 7 ellenszavazat, tartózkodás nincs, ezt elfogadtuk. A jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, most a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Ugyanaz az eredmény, 30 igen, 7 nem, tartózkodás nem született, ezt is elfogadtuk, és gratulálunk Fidenza kollégának. Akkor most a 70 per 2-es alapján az intézményközi tárgyalások megkezdéséről fogunk szavazni. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Az eredmény még mindig ugyanaz, 30 támogató szavazat, 7 ellen szavazat, tartózkodás nincs, tehát ezt is elfogadtuk, ezt is nagyon szépen köszönöm. Akkor ez most azt jelenti, hogy a délelőtti ülést lezárhatjuk. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, mielőtt itt elhúznák a csíkot, hogy délután az Eurocontrol főigazgatójával, Brenner úrral fogunk eszmecserét folytatni, és utána pedig még négy TEN-T koordinátor is következik majd, úgyhogy nagyon fogom nézni, hogy kinek mennyi időre adok szót, mert utána még a kikötői szolgáltatásokról is beszélnünk kell, úgyhogy mindenkit kérnék, hogy pontosan háromra legyen itt, ugyanis hát az elnökök nem nagyon szeretnek üres széksorokat látni itt a teremben, és az árnyék jelentéstevők most folytathatják az ülést a vasúti csomaggal kapcsolatban, de a rendes szakbizottsági ülést most akkor felfüggesztjük délután háromig.